Αγαπητοί συνάδελφοι, τα συνοπτικά πρακτικά... Köszönöm szépen, kedves kollégák! A tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás a jegyzőkönyve, tegnapi jegyzőkönyve.